és nagyon fontos, hogy nem szabad azokat, ezeket az embereket, akik a polgárháború menekültek, visszaküldeni ugyanezekbe az országokba. Angolul zárom le. Azt gondolom, hogy mindannyian egyet kell értsünk abban, hogy európai módon kell viselkednünk, és életeket kell megmentenünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az ID frakció nevében Tardino asszony kap két percben tessék. Egy olyan állásfoglalásra tettek javaslatot, amelyet demagógia, baloldali demagógia túlzása, non plus ultrája, ki akarják nyitni Európa előtt, a, e, a migránsok előtt Európa ajtaját, és persze mások kezével verik a csalánt, mindenfajta ellenőrzés nélkül akarják lehetővé tenni civil szervezeteknek, hogy mentsék az embereket, és a migráció támogatására vonatkozó szabályokat nem akarják alkalmazni, már pedig ezeket figyelembe kell venni. Nem csak, hogy nemmel szavaztunk, hanem szavazunk, hanem egy alternatív módosítő, alternatív kezdeményezést nyújtottunk be. Úgy lehet a legjobban megmenteni az emberek életét, hogyha megakadályozunk, hogy útnak indulnak. Meg kell erősíteni a harmadik államokban a helyzetet, a tranzitországokban a helyzetet, annak érdekében, hogy a migráció és a gazdasági migráció kiváltókait tudják kezelni. Hallottunk a máltai megállapodásról, úgy mutogattak rá, hogy ez minden probléma megoldása. Most már azt mondják, hogy csak egy pilot projekt, hogyha ezek azok az eszközök, amelyikkel a von der Leyen bizottsága migrációs áramlatokat kezelni akarja, akkor meg fog bukni. Módosítókat nyújtottunk be, ugyanis azt szeretnék, hogy a tagállamok továbbra is mérlegelhessék, hogy a tengeri mentési intézkedések, amelyeket a magahajók hajtanak végre, humanitárius segítségnek számítanak, vagy pedig a bűnözői tevékenységet támogatják a tagállamok döntsenek arról, hogy beengedik ezeket a hajókat, vagy ne. Akadályuk meg, hogy újabb és újabb karolák jöjjenek, akik akár miniszterekkel is újat húznak arra van szükség, hogy az illegálisan az Európába jövő emberek számára ne tegyük vonzóva az, az tehát üdvözöljük a legális bevon, be, jö, migrációt, de meg kell akadályozni ezt, hogy szépelgő, jószándékú emberek, a bűnözők malmára hajtsák a vizet. Köszönöm szépen, most pedig az ECR nevében Prokacsini képviselő Grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Holnap nem fogjuk támogatni ezt az állásfoglalást. Mégpedig azért, mert nem akarunk azoknak a szövetségesei lenni, akik a földközi tengeri térséget ki akarják vonni a jogállamiság szabályai alól. Nagyon sok migráns a emberi, az embercsempészek segítségével érkezik ide. A Fratelli d'Italia, az olaszországi, test, olaszországi testvériség pártja már mindig elmondta, hogy meg kell akadályozni, hogy a hajók elinduljanak. Tudjuk pontosan, hogy ennek nincsen alternatívája. Újton is újra megismételjük, hogy számunkra a tengeri mentés akkor, hogyha valami esetleges esetről van szó, szükséges és kötelező, de nem akkor, hogyha megszervezik és úgy szervezik az csempészek, hogy ki kelljen őket menteni. Ebben az esetben nincsen a szolidaritásnak helye, hiszen hogyan akarnánk munkát adni ezeknek az embereknek, hogyan akarnánk őket befogadni. Ezért úgy gondoljuk, hogy ez a dokumentum a képmutatás, a szocialista képmutatás eh, tanúbizonyságát adja. Éppen ezért egy alternatív eh, dokumentumot nyújtottunk be, és eh, azt akartuk, hogy írásban is megjelenjen a gondolkodásunk, és ezt meg is tettük. Köszönöm szépen, most pedig az GUE NGL nevében Urban Crespo képviselő kapszót. Köszönöm, elnök asszony Idén több mint ezren fulladtak a tengerbe, illetve abba a tömegsírba, amivé a földközi tenger vált. Képesek vagyunk arra, hogy életeket mentsünk, és ha ezt nem tesszük meg, az már nem emberjogi kérdés, hanem az emberi méltóság kérdése. És amikor az intézmények semmit nem tesznek, miközben emberek halnak meg, sőt, még bűnözőnek is titulálják azokat, akik életeket mentenek, azzal maguk is cinkossá válnak. Ha bezárjuk a kapukat az életmentő hajók előtt, akkor valójában azt hánytorgatjuk fel nekik, hogy nem kértek engedélyt a mentéshez, ahogy Pedro és Sánchez is tette. Még egyszer elmondom, hogy életeket menteni az nem bűncselekmény. Európa a, benyelte az gyűlölő ideológiát, és egy közös határpolitikára van szükség, legális és biztonságos migrációs útvonalakra van szükségünk, és egy közös európai mentési programra van szükség. A határokat az emberi jogok védelme mellett kell őrizni, és és ne kössünk több egyességet a líbiai parti őrséggel, ne nevezzük őket biztonságos kikötőnek. Ez az állásfoglalás talán csak egy kicsi lépés a helyes irányba, de nincs mentség, vagy az életet választják, vagy pedig a halált. Kérem, hogy holnap e között válasszanak a szavazáson. Köszönöm szépen. Most pedig a függetlenek nevében Papadakis úr kap szót másfél percben. Az Európai Unió is felelősség terheli a szíriai háborúért, és most azt állapítjuk meg, hogy a legutóbbi bevándorlási hullámok miatt bennünket terhel a felelősség. Dublini rendelet és számos más határozat káros volt, és Kosszigette előtt nagyon sokan veszítették életüket, akiket ki kellett halászni a tengerből. Morian Samuelson gyermekek is vetítették életüket, a menekült táborok túlnépesedettek ami a visszatérítést illeti, illetve a menekültek visszautasítását. Ez a görögországi jogalkotásban is tükröződik. Felmerül a kérdés, hogy az Irisza után milyen fajta demokratikus politika folytatódik. A menedékjogot nem kell biztosítani a um, menekültednek ők a, a kapitalista folyamatok áldozatai. Nagyon sok menekültet küldenek el táborokból Észak-Görögországba, őket aztán tovább, kell, tovább szállítják majd, és sokan kaptak lehetőséget arra, hogy menekült kérjenek. A végkövetkeztetés az kell, hogy legyen, hogy az Európai Unió és a NATO az imperialista küzdelmeket abba kell, hogy adják, az imperialista terveket fel kell, hogy adják, hiszen mindez csak rasszizmust és nacionalizmus szül. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig eh, Ed Stadler asszony kap szót, másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr, kettő dologban azt gondolom, hogy megállapodhatunk. Első nemzetközi és humanitárius felelősségünk megmenteni az emberi életeket. Második, a csempészet, az ember csempészet az egészségesebb emberi jogi bűncselekmény, és minden erőnkkel küzdeni kell ellene. Angliában hatalmas katasztrófa következett be, 39 uh, eh, hullát találtak egy uh, teherautóban, amelyet eh, embercsempészek uh, helyeztek ott el. 2015-ben Pándorf környékén, Ausztriában 71 halottat találtak, akik embercsempészet áldozatai. Ezek a súlyos bűncselekmények azt tükrözik, hogy milyen brutalitást mutatnak az embercsempészek, kihasználják az embereket, és úgy mondott, akár az ügyfeleik halálát is vállalják. Nem szabad az ő Eh, malmokra hajtani a vizet, és eh, tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen üzeneteket küldünk. Nagyon fontos, hogy a mentést a földközi tengeren elkülönítsük attól, ami utána történik, és egészen eh, addig amíg eh, a mentés eh, Európába jelent eh, jegyet számukra, addig vállalni fogják a veszélyeket. Nagyon fontos a harmadik országokkal folytatott együttműködések javítása, biztonságos tranzitországok létrehozása, és az afrikai kontinensnek nagyon fontos jövőbeni perspektívát is fel kell vázolni. Köszönöm. Köszönöm. A következő hozzászóló Bartoló képviselő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! López Aguilar kollégának meg szeretném köszönni kitűnő munkát, amelyet elvégzett. A Libében megszavazott üzenet világos állásfoglalás a tagállamoknak és a bizottságnak világos üzenet fogalmaz meg. Nem lehet az ártajtók politikáját folytatni és fittyet hány az emberek halálára a tengeren. Morális és jogi kötelezettségünk, hogy fellépjünk. Az idáig elfogott intézkedések nem elegendők, ezt láttuk a múlt héten is, amikor Lampedusa mellett előtt újabb hajósüljött el. Hány embernek kell meghalni addig, amíg a tagállamok vállalják a rájuk háról a felelősséget? Azonnali választ kell adni, megfelelő támogatást kell adni a kutatás és mentés műveleteinek, iránymutatást kell adni, mindenkinek, aki humanitárius segítséget nyújt, és meg kell mutatni, hogy nem kriminalizáljuk őket. Nem mutathatunk azokra, nem te állíthatjuk be bűnösnek azokat, akik évek óta hűségesen mentik a menekülteket. A Líbiára öm, hárítunk sok felelősséget, már pedig Líbiában erőszakos cselekményeknek vannak kitéve a menekültek, a migránsok. Éppen ezért fontos, hogy megfelelő többséget találjunk ezen a dokumentum számára itt a parlamentben, hogyha valaki nem emeli fel a hangját az ilyen esetek kapcsán, aki nem tematizálja ezt a problémát, az maga is bűnösé válik lágerek vannak Líbiában, látni kell azt, ki kell mondanunk az igazságot, mert pedig ez az igazság. Köszönöm szépen. Most pedig hogy ilyen kollega kap szót, egy percben a Rinyó nevében tessék. Elnök asszony, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az, ami földközi tengeren zajlik, humanitárius katasztrófa. A tengeri mentés pedig jogi és emberi kötelességünk is. Mi, európaiak, felelősséggel bírunk, hogy ne tanúskodjunk a folyamatos halál mellett. Éppen ezért örülök, hogy a mai költségvetési szavazáskor megszavaztuk azt, hogy a földközi tengeri mentést külön költségvetési oszlop támogatja, finanszírozza. Az is jó, megold, az is jó hír, hogy a kimentett emberek elosztásában megoldás rajzolódik ki, de négy ország nem elegendő. Minden tagállamot felszólítok, hogy a tengerből kimentett embereket fogadják be egész addig, amíg nincsen megfelelő új elosztási mechanizmus a legjobb, persze az volna, ha az emberek nem szállnak egyáltalán a hajóba. Éppen ezért támogatnunk kell, javítanunk kell a lágerekben, a táborokban a helyzetet, segítenünk kell a legális migrációt, a munkaerőpiac integrációt, és a európai államokra komoly felelősség hárul abban is, hogy a legelesettebbeket segítsék. Azt várom el a bizottságtól, hogy prioritásosan eh, kezeli ezt a kérdést a jövőben. Köszönöm. Dziękuję. Köszönöm szépen. Most pedig eh, egy percben eh, megkapja a következő felszólalásunk. Köszönöm, elnök asszony. Minden perc számít. Nehéz elképzelni, hogy uniós polgárokat a fulladás veszélyében hagynánk egy gumicsónakban, anélkül, hogy segítenénk nekik. Ugyanakkor ugyanezt tesszük a migránsokkal nap mint nap. De a nemzetközi tengeri jog az EU-t kötelezi, mint az UNCLOS egyezmény aláíró tagját, hogy keresés és mentési műveleteket végezzen. Ehhez megfelelő kapacitásokra van szükség a földközi tengeren, gyorsan koordinálni kell ezeket a műveleteket, és biztonságos helyen kell partra szállítani az embereket. Líbia nem biztonságos, nem finanszírozhatjuk a visszatérésüket Tripoliban, nélkül, hogy a nemzetközi jogot megszegnénk. Ehelyett azt kéne tennünk, hogy segítünk a migránsoknak abban, hogy ebből a pokolból kiszabaduljanak. Ehhez arra van szükség, hogy hogy minden tagállam felelősséget vállaljon, és humanitárius segítséget nyújtson, és ezt támogatni kell ahelyett, hogy kriminalizálnánk azt. Elnök asszony, arra kérem a bizottságot, hogy ezekre az elvekre alapozza az új stratégiáját, tegye azt állandóvá, méghozzá minél gyorsabban. De kérem, hogy gondoskodjanak arról is, hogy az életek mentése addig is megtörténjen, mert minden perc számít, ahogy már mondtam. Köszönöm. Jean-Paul Garó egy percen parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Az állásfoglalás azt javasolja, hogy a migrációs nyomást növeljük az Európai Unió tagországain azért, hogy a migránsokat minél jobban tudjuk fogadni, és hogy megvegy, megvédjük őket attól, hogy a földközi tengeren vízbe fulladjanak. Ez a szöveg megnyitná az Európai Unió összes kapuját, és még inkább megkönnyíteni a civil szervezetek munkáját. Azt azt támogatjuk, hogy megnyissuk azt a szelepet, amely miatt több millióan jönnek az Európai Unióba, miközben a civil szervezetek, amelyeknek cinkosai még a francia belügyminisztérium munkatársai is. A valóságban csak növeljük a migrációs válságot a legjobb szándékok mellett is. Ezt az Európai Unió nem fogja kibírni. Ha életeket akarnak menteni, és mi ezt akarjuk, akkor pont az ellenkezőjét kellene tenni valódi határokat kellene húzni újra az Európai Unió külső határain, és azokat, akik több ezer szerencsétlent folytanak vízbe embercsempészként, azokra kellene inkább lesújtani. A bevándorlási jogokat meg kell erősíteni, és minden olyan kezdeményezést támogatni kell a származási országokban, amely a migrációt meg tudja előzni. Köszönöm. Jorge de Vilálba, egy perc, parancsoljon. Európán. Köszönöm. Az Európai Unió az emberek földközi tengeri sorsáról szól, de téves kérdéseket teszünk fel, és ezért a válaszok is tévesek. 2019-ben csökkent 2018-hoz képest a halálesetek száma, talán azért, mert az Európa kapui bezárultak. Holnap szavazni fogunk erről az állásfoglalásról, és mi egy alternatív indítványt fogunk benyújtani, a nemzeti döntések és jogszabályok szigorú vizsgálatán alapulva. Az embercsempész maffiák és a velük együttműködők miatt meg kell erősíteni az államok közötti együttműködési mechanizmusokat. Helyes válaszokat kell adni a helyes kérdésekre, és ez, ezek lennének a jó kérdések. Hogyan tudunk a megküzdeni az embercsempész maffiákkal és azokkal a civil szervezetekkel, amelyek segítik őket a csempészetben. Az európai baloldal miért nem teljesíti az átkelés segítésére vonatkozó irányelvet? Minden tagállamnak szuverén joga eldönteni, hogy kiléphet be, és hogy milyen feltételek mellett lehet azt megtenni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Regó képviselő egy percben. Gracias. Köszönöm. Ismétlem azt, amit a kollégám mondott az imént. 2019-ben több mint ezren vesztették életüket a földközi tengeren, miközben próbáltak Európába eljutni. Ezer emberről beszélünk, ezer emberi lényről. Ezekért a halálesetekért az Európai Unió rasszista politikája felelős. Azok, akik megszavazzák ezeket a politikákat a parlamenti székükből. A politika nem változik. Egy civil kereső és mentő szervezet humanitárius módon működik, és menti az embereket a klímavészhelyzetből vagy fegyveres konfliktusokból, és a líbiai csoportok, amelyek emberkereskedelmi is részt vesznek, emellett, ezek mellett már Ruandában is ez történt. Spanyolországban a szocialisták és a néppárt is úttörője volt ennek a küzdelemnek a marokkói határon. A marokkói helyzet is fokozódik a, ennek a háznak a politikája csak még több szenvedést és halálesetet okoz. A nemzetközi jog arra kötelez minket, hogy életeket mentsünk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor bíróságon kell ezért felelnünk. Köszönöm. Hídvégi Balázs. Thank you, uh, President. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy ez az ásolás indítvány egy nagyon súlyos félreértése alapszik. E, támogatói e, azt mondják, hogy e, igazából minden, meg kell menteni az emberi életeket, de jelenlegi formájában ez egy világos meghívó invitáció arra, hogy hagyják el Afrikát. Hogyha úgy teszünk, hogy Európában mindenkit üdvözölhetünk, akkor még többen teszik majd kockára életüket. Ehelyett, amit meg kell tennünk, az az, hogy ott segítsük az embereket, ahol erre szükség van, egy olyan állásfogás van szükségünk, amely megoldja a probléma alapköveit. Nagyon fontos a harmadik országokkal az együttműködés erősítése, az embercsempészeti hálózatok elleni hatékony küzdelem, azért, hogy az emberek el se hagyják országaikat. A legjobb ugyannak, hogy ne fújjanak a tengerbe az emberek az a politikai erőfeszítésekben rejlik, és eh, abban, hogy az emberek sose hagyják el Afrika partjait. A eh, homályos hátterű civil szervezetek nem végezhetnek olyan feladatokat, amelyeket csak a kompetens európai hatóságok végetnek. Éppen ezért nem szabad eh, arra bátorítani az NGO-kat, hogy figyelmen kívül hagyják a törvényeket, és nem működhetnek közlekedési szállítói szolgáltatóként. Nagyon fontos az európai határa ellenőrzést helyreállítani. A jelenlegi formájában az állásfoglalás elfogadás részünkről óriási felelőtlenség lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bütikófer úr egy kékkártyás kértést intézőnhöz elfogadja? Pani pośle. panie pośle w ramach. egy kékkártyás kérdést akar önhöz intézni Bütikofer úr. Elfogadja ezt a kérdést? Igen. Tessék, Bütikofer úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem van képviselőtársamhoz. Az első, biztos-e abban, hogy a néppártba és nem az ID frakcióban tartozik-e? Második kérdésem, mindaz, amit mondott, mennyiben van közel bármilyen módon is a kereszténységhez? Tessék, Hidvégi úr, parancsoljon önnél szó. Először is az ilyen fontos kérdésekről szóló vita még a frakciókon belül is teljesen normális és helyes, hogy az ilyen vitákat lefolytatjuk, és hogy nyíltan beszélünk ezekről a kérdésekről. Másodszorban a kereszténységről beszélt, azt mondhatom, a felelősségvállalás a kereszténység részét adja, és amit Európa tett a migráció területén, ez teljesen felelőtlen volt felelőtlen olyan üzeneteket kiadni azoknak az embereknek, akik ott élnek, hogy bárki korlát nélkül jöhet, és utána évek múlva azt mondjuk nekik, hogy sajnos nem jöhettek, menjetek vissza, nem maradhatok. Ez felelőtlenség, a felelős megközelítés, és hozzáállás az, hogy reálisak vagyunk, segítsük a rászoruló embereket ott, ahol erre szükség van. Ez a helyi érdek, és ez a keresztény válasz. Dziękuję. Köszönöm szépen. Moreno Sánchez úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a Libe szakbizottság elnökének a munkájáért, és azért az állásfoglalásért, amit eh, elénk tárt. Az intézkedések, amelyeket eh, sürgősen meg kell hoznunk ahhoz, hogy eh, megszüntessük a haláleseteket a földközi tengeren, benne vannak. Az életmentés a legfontosabb célunk. Ez az állásfoglalás egy szükséges, de még nem elégséges lépés. És itt nem toldozgathatjuk, fordozgathatjuk a rendszert, egy igazi közös európai politikát kell megalkotnunk, egy vészhelyzeti tervel kezdve, amelyel életeket lehet menteni a földközi tengeren. Különösen a nőkre és a gyerekekre kell ennek során odafigyelni. Nagyon sok kiskorú egyedül érkezik. Ők számos különféle veszélynek és visszaélésnek vannak kitéve az útjuk során. Végül pedig nem csak a tengere halnak meg emberek, több ezren embertelen körülmények között élnek a libiai fogdákban. Legalább ezer kísérő nélküli kiskorú van közöttünk. Itt azonnal cselekednünk kell. A tagállamokat és az uniót fel kell szólítani arra, hogy evakuációs terveket alkossanak meg, és nyissanak humanitárius folyosókat a bejutáshoz. És személyes megjegyzés, szeretném emlékeztetni a házat arra, hogy a bevándorlók és a menekültek nem csak számok és e statisztikában, ők nem csak adatok, ők emberek, akiknek mind van életük, történetük, mögöttük is és előttük is van még az élet, és ezért kell rájuk odafigyelnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Moite Pagazó úr Tundor kap szót, egy perc mentesség. Köszönöm, elnök asszony. Én nem szeretem a demagógiát, és azt gondolom, hogy széleskörű konszenzusra van szükségünk. Egy olyan menekültügyi és migrációs politikára van szükség, amely véget vet annak a válságnak, amelyet jelenleg tapasztalunk. Az emberi élet egy szempontból egy jogi jószág, amit védeni kell, de ezen, ennél többről van szó Például le kell csapni azokra a maffiákra, amelyek embercsempészetet végeznek. Jelen pillanatban kockázatosabb a földközi tengeren átkelni, mint korábban volt. Többen fulladnak meg arányaiban, mint korábban. Másrésztről a civil szervezeteket büntetni ezért igazságtalan. A demagógiának itt semmi értelme nincs. Mit kellene ehelyett megpróbálni megoldani? a tanácsnál akadt el az intézkedés csomag, és amit a tanács és a bizottság is egyértelműen elmondott, az, hogy Líbiában olyan helyzet zajlik, amelynek nem lehetünk cinkosai, ugyanis itt alapvető jogokat szegnek meg. Bármilyen modell mellett is kötünk ki végleg, nem engedhetjük meg magunknak azt, ami most zajlik, és ezt nagyon világosan ki kell mondani. Köszönöm szépen. Kunke asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Minden alkalommal, amikor valaki életét veszti a földközi tengeren azért, mert az Unió vonakodik cselekedni, akkor nagyon dühös leszek. Az emberség hiánya szégyenletes, és ez már évek óta zajlik, és ez nem méltó az Európai Unióhoz mi azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió szisztematikusan és proaktívan végezné a keresési és mentési műveleteket, hajókkal járulna hozzá ez a munkához, és vagy egyenként, vagy közösen tennék ezt a tagállamok. Mi elébe akarunk menni a problémának. Terjesztenünk kell az információkat a veszélyben lévő hajókról, hogy a mentés megtörténhessen és mindenki, akit a földközi tengerből mentenek ki, azt egy biztonságos helyre kell szállítani nemzetközi és uniós jogszabályok alapján. Köszönöm. Köszönöm. Van Dendrise képviselő egy percben. Elnök asszony, kedves kollégák, aki törvényt sért, azt megbüntetik, így védjük meg a polgárokat, és így bízhatnak meg a polgárok a demokratikus jogállamban. De a politikai elit pont ezt nem akarja, ezt tagadja. Ahelyett, hogy a határokat megvédenénk, az illegális bevándorlókat beengedik, akiket, akik megsértik a törvényeinket, és tartózkodási engedélye jutalmazzák őket, és itt az Európai Parlamentben tapsolnak, amikor illegális bevándorlást stimulálunk hogyha az ember csempészetből üzleti modell lesz, akkor ezen mi a humanitárius segítségnyújtás? Ha a lakosságot szolgáltatjuk ki az illegális bevándorlóknak, akik bűncselekményeket követnek el, akkor ez nem humanitárius. Nagyon fontos a lakosságot megvédni, és visszaküldeni a bűnözőket oda, honnét jöttek. Ezt várják tőlünk a polgárok. Köszönöm, Visnyevska asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Én nem mondom azt, hogy nem kell men- megmentenünk az embereket, de a földközi tengeri mentési akciók, amelyeket a civil szervezetek végeznek, ezt a csempészek nagyon gyakran kihasználják, ez egy cinikus üzletág, cinikus az, ha valaki az emberi és kihasználja. A Frontex nagyon sok ember életet mentett meg, de a mentési akciók nem képezik a Frontex fő tevékenységet. A Frontexnek azt kell garantálnia, hogy a terroristák és bűnözők ne vándoroljanak be az Európai Unióba Nincs azonban ellenőrzés, nem ellenőrzik azt, hogy milyen eh, hátterük van ezeknek az embereknek. Fontos, hogy a mentési akciók eh, inkább kivételt képezzenek, és ne a szokványos esetet jelentsék. Éppen ezért nagyon fontos vidéken, eh, a vidéki térségekben tevékenykedni, hogyha elfogadunk egy elosztási mechanizmust, akkor ezzel igen mondtunk erre a cinikus üzletágra. Éppen ezért fontos hangsúlyozni azt, hogy megpróbálunk, próbáljunk meg hosszú távú tervet kialakítani Afrika számára, illetve az illegális bevándorlást megakadályozni. Miriam Dali parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan néhány kollega már elmondtam, hosszú-hosszú évek óta halnak, fulladnak az emberek a földközi tengerbe, és mégis itt állunk ma, és még mindig nincs hatékony és működő szolidaritási mechanizmusunk a migráció területén. Teljesen világos, hogy egy-két tagállam számára a déli államok migrációs problémája nem okoz gondot. Ez ugyanakkor nem akadályozhatja meg azt a munkát, amely egy megbízható és állandó megközelítést kell, hogy kialakítson a kutatás és mentés területén, amely az adhok megadásokat helyettesíti. A közös nyilatkozat, amelyet négy tagállam adott ki, Németország, Franciaország, Szícia, Olaszország és Málta, a máltai miniszteri találkozó után egy első lépésnek tekinthető annak érdekében, hogy egy előrejelezhető szolidaritási mechanizmust építsünk fel, de ez csak négy tagállam. A tagállamnak kvázettő szerepet kellene vállalni annak érdekében, hogy fair elosztási módot dolgozzon ki. A kitoloncolás tilalma elvét alkalmazva, de biztosítva, hogy mindenki tiszteletben tartsa a szabályokat, senki sem szabad, hogy vákumban lépjen fel Mm, a mindenki számára elfogadható opciót kell kialakítani, de egész addig, amíg ez nem jön létre, addig sem lehetünk tétlenek. Köszönöm szépen, Huk úr, egy percben tessék. Szörnyű nap szólalok fel. 39, 39 ember halt meg az Egyesült Királyságban, közöttük állítólag egy gyermek is, több tagállamon keresztül szállították őket a teherautóban. A lamos csatornán átkelni vágyó menekültek tapasztalatait hallgattam meg. Három tapasztalatuk van. Tönkre tették a hazájukat, forradalom vagy háború dúlt, azután útnak indultak, a földközi tenger veszélyes vízeire szálltak, mert egész egyszerűen nincsen más lehetőségük és egy-két tagállamban a menekülteket viktimalizálják, és az ember csempészek kezébe sodorják őket, és ezzel egy egyre veszedelmesebb útra kényszerítik őket, és nagyon sok kísérő nélküli gyermek is van közöttük. Mentsük meg az életeket, nem adhatjuk fel a kutatásmentés feladatát. Mr. Orteson. Köszönjük, most egy percben Urtason úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Holnap a parlament még egyszer egyértelmű üzenetet küldhet arról, hogy szükségünk van a földközi tengeren keresési mentési műveletekre. Nem folytatódhatnak úgy a dolgok, hogy most vannak. De már nagyon sokszor elmondtam, hogy fárasztó az, hogy az intézmények egyáltalán nem reagálnak. Először az Európai Bizottságtól kérném azt, hogy már sokszor kértem, fogalmazzanak meg ajánlásokat a tagállamoknak arra, hogy ne kriminalizálják tovább a humanitárius segítségnyújtókat. Ezt igazán megtehetnék. És a tanástól természetesen azt kérjük, hogy kérjék a tagállamoktól azt, hogy tartsák tiszteletben a, mediter, a mediterrán térségben a mentési kötelezettségeiket. Konkrét intézkedésekre van szükség a keresés és mentés területén. És természetesen a befogadás szabályozása még hiányzik, ez elakadt, de megerősített együttműködéssel négy tagállam szeretné ezt elkezdeni. Ez pedig utána kiterjedhet sokkal több országra, és akkor egy igazi, szolidáris mechanizmus jöhet létre. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Köszönjük. úr következik egy percben. Ähm, Elnök asszony, itt a teremben uh, a részvételi arány mutatja a mentési akció jelentőségét a földközi és kivételesen igazuk van a képviselőknek. Szíriában naponta több ember veszt életét, mint a földközi tengeren. Egy olyan ember keze, kezenek köszönhetően, akiket a baloldali pártok és az EO partnerként kezett Az illegális bevándorlók hullám Afrikából, Szíriából és bevándorlási hullámot van maga után, illetve a kurdok bevándorlásák, ők szárazföldön fognak érezni, de ahelyett, hogy erre összpontosítanánk, hogy a szárazföldi határokat hogyan tudjuk megvinni és Erdogánt megállítani, önök továbbra is a civil szervezetekről beszélnek, akik a az embercsempészek tevékenységét folytatják tulajdonképpen a mentés álcája alatt. Nagyon fontos, hogy állítsák le a mentésekeresési intézkedéseket, állítsák meg az illeges civil szervezeteket és bűncselekményeiket, és a kurdok kiírtását is állítsák meg végre. Rossz úr, egy percben. Köszönöm szépen, Áldok asszony. A Nemzetközi Migrációs Szervezet információi alapján a migrációs áramlat 32%-kal csökkent idén, összevetve a 2018-as évvel. A földközi tengeri halottak száma 42%-kal csökkent. Ez Salvini úr politikájának köszönhető. Az Európai Parlament, kérdem én, miért akarja a kutatási és mentési kapacitásokat kiépíteni a földközi tengeren, Miért kell a szabályokat rugalmasabbakká tenni? Hát azért, mert az EU stimulálni akarja migrációt a civil szervezetek bevetésével. Az európai nagyvárosok katasztrofális helyzetbe kerültek a bevándorlásokán, A globalisták egy olyan megoldást akarnak ránk kényszeríteni, amely nem európai. Végre egy strukturális megoldásra van szükség, zárjuk le a határokat, és ne fogadjunk be senkit a régiókba. Köszönöm. Másfél percben Guillaume asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Júliusban a tanács és a bizottság emlékeztetett arra, hogy a migrációs területen melyek a céljaik. A szavak és a tettek között már akkor is ellentmondás feszült. A földközi tenger pedig közben egyre több életet követelt. Nagyon fontos, a jogszabályokat betartani a partra szállással kapcsolatban, illetve a befogadása területén is. Most néhány hónappal később itt vagyunk ismét, és nem változott semmi. Egy valódi mentési műveletet kellene elkezdeni, hogy ne csak életeket mentsünk, és ne csak, hogy azt tegyük lehetővé, hogy koordinált módon különböző kikötőkbe érkezzenek ezek az emberek, hanem Azért is, mert a civil szervezeteknek nem szabad a tagállamok által hagyott űrt betölteniük. Az Európai Bizottságtól iránymutatásokat várunk a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozóan. Itt csak a politikai akarat hiányzik. Thank you, Madam Köszönjük, Vautmans asszony egy percben. Sorry, Mikrofont kérünk a eh, Rendben, akkor elkezdem még egyszer. Jó estét eh, kívánok, kedves kollégák, tisztelt asszony Egy eh, híres költő azt írta, hogy senki nem teszi gyermekeit egy csónakba, ha csak a tenger nem biztonságosabb, mint a szárazföld. Európában a víz nem biztonságosabb a szárazföldnél. A halálesetek száma ötször olyan magas, mint a 2015-ös katasztrófa idején. Miért van ez? Azért, mert, az Eur- mert Európa helytelenül áll hozzá a kérdéshez. Európai értékekről beszélünk, de aztán nem azt tesszük, amit prédikálunk. A civil szervezeteket pedig kriminalizáljuk, hogyha életeket mentenek. Az európai értékek teljesen a fejük tetejére álltak. Ezt inkább más területektől várnánk. Európában nem hagyjuk az embereket megfulladni, mi megmentjük őket. Tehát biztos úr, kérem, hogy valósítson meg egy igazi európai migrációs politikát, és gondoskodjon arról, hogy meg tudjuk menteni ezeket a menekülteket a földközi tengeren. Madam Huhtasaari for one minute, please. képviselő egy Elnök asszony, az Európai Unió nem védi megfelelően a határait, nem lép fel megfelelően bűncselekmények ellen. A bevándorlók legfőképpen szárazföldre felkülő területekről érkeznek, fiatal férfiak, Európa nem tud befogadni több millió afrikát, az Európa, az európai kell, hogy maradjon, az európai politikusok fontos, hogy ne azzal érveljenek folyamatosan, hogy relokálni kell a bevándorlókat, hogyha ugyanennyi energiát fektetnénk az európaiak jólétére, mint amennyit a bevándorlókra, akkor az Európai Unió sokkal jobb helyzetben volna arról kell vitáznunk, hogy hogyan zárjuk le Európa külső határait kötelességünk, az európai polgárok jólétének, biztonságának, az európai civilizáció biztonságának garantálása. Inszír asszony, egy percben elnök asszony. Az EU megakadt abban, hogy hogyan alakítsa ki a bevándorlási politikáját, közben emberek fújnak a tengerbe, a radikális jobboldal, önkéntes NGO-kat kriminalizál, akik emberi életeket akarnak menteni. Az elsőglás indítvány nagy része, amiről holnap szavazni fogunk a bizottságot, arra szólítja fel, hogy az EU-s jogszabályokra támaszkodó iránymutatásokat fogadjon el. Ezekben egyértelműen ki kell mondani azt, hogy a humanitárius segítségnyújtás nem lehet jogtalan, amennyiben nem nyereség céljú. Azt gondolom, hogy a tengeri mentések egy olyan eszköz, amelyet vállalni kell. Egy nagy részét támogatjuk az ásolás indítványok, de hosszú távú megoldásokra van szükségünk. Ez pedig azt jelenti, hogy a biztonságos rendezett európai rendőrség politikát alakítunk ki egy olyan politikán, ahol minden tagország vállalja a kötelezettségeit, és olyan embereket véd meg, akik menekülnek a háborúról. Ez azt is jelenti, hogy arról is kell beszélni, hogy um, um, a származási országokban is segíteni kell az embereket, de azt a kérdést is fel kell uh, tenni természetesen, hogy hogyan tudjuk megakadályozni az embereket abban, hogy elhagyják otthonaikat, hazájukat, hogyha nincs más lehetőségük. Bizzotószony egy percben. A máltai megállapodás újra azt mutatja meg, hogy az ötcsillag mozgalom uh, milyen tévesen politizál, félrevezeti a választókat. Az öt csillagosok voltak éppen csak az hozzájárultak hozzá, hogy nőtt az illegális bevándorlók száma, és az olasz lakosság véleményére fittyet, hajt, fittyet hánytak. Bürokratikus megközelítést alkalmaznak, de az olaszok egész egyszerűen nem akarnak hallgatni. Elegük van a hazugságból, a hazugítéletekből. Az olaszok nem fogadják el, hogy az illegális migránsok elárasszák az országot. Az állampolgárok meg kell, hogy védjék a földünket, az országunkat. Nem engedjük azt, hogy Olaszországból Európa menekültábora váljék. Minute, Mr. Egy percben Blaskó képviselő, tessék. Vážená paní předsedající. Elnök asszony, képviselőtársaim! a földközi tenger befulladnak meg emberek, és erről beszélünk, de vannak ezen halás esetért felelősek, mégpedig azok a politikusok, akik a saját gondolatokat erőltetik rá mindenkire, és káoszt okoznak ezzel másrészt. Azok felelősek azok, akik bírósági határozatokkal, értelmetlen irányelvekkel és rendeletekkel olyan szabályokat hoznak, amelyel buzdítják a migránsokat, hogy jöjjenek, és nem megfelelő és igazságtalan támogatást biztosítanak nekük. Azok, akik a, mig, a embercsempészeket támogatják, mint a asszony, akik segítenek abban, hogy az illegális migránsok bejussanak a konténensre. Végezetül pedig eh, azok is felelősek, akik hajóra szállnak, mert nem tudják felmérni, hogy milyen kockázatot vállalnak. Köszönöm, kollégák. Most eh, a spontán hozzászólások következnek. Több mint tizen kértek szót. Nem fogok tudni mindenkinek szót adni, sajnos, mert szorít minket az idő. Holmájer asszony az első egy percben szólhat hozzá. Biztos úr, miniszterasszony, kedves képviselőtársaim, a vita azt mutatja meg, hogy ezzel az állásfoglalással csak a probléma csak egy minimális szempontját le, kerül, le, sikerül lefedni. Ez az én problémám is ezzel. Én támogatom a kutatás és mentési fellépéseket, a demokraták között ebben nincsen vita. De hogy csak kutatásról és mentésről beszéljünk, ez nem oldja meg a problémát, mert a legtöbb ember a Szaharában hal meg róluk nem vitázunk, mert ugye nem látjuk, hogy mi történik velük, nem a partjainkra mossák a hullákat, nem ismerjük a képeket. Ezért figyelmünk legnagyobb részét arra a területre kell fordítani Afrikában, akikkel együtt tudunk működni, hogy megakadályozzuk, hogy az emberek ide jöjjenek, illetve meghalljanak. Sok ezer embert ment ki a Frontex, erről nincs vita, erre szükség van. De az állásfoglalás által felvetett megoldás sajnos nem megoldás. For one minute, Mr. Agios Saliba. Egy percben Agios Saliba képviselő következik sinjura president is-soluzzjonijiet ewropej eżistenti m'għadhomx adattati u ċertament mhumiex biżżejjed biex jindirizzaw A e, létező megoldások Európában nem működnek, és nem elégségesek arra sem, hogy a jelenlegi válsággal szembenézzünk. Egyrésztről e, jönnek a migránsok, ők nagyon sokan vannak, köztük nők és gyerekek, és ők e, életüket vesztik a tengerben. És a másik oldalon ott vannak az európai polgárok, akik nem elégedettek, azért, mert Európa nem cselekszik. A határországokat érinti leginkább a migráció, és vannak olyan események, mint amit múlt héten láthattunk Hanfarban, Máltán. A helyzet egyre inkább fokozódik, és nem maradhatunk tétlenek. Ez nagyon nyugtalanító a polgáraink számára. Ha így folytatjuk, akkor növelni fogjuk a szélsőséges ideológiák táborát, és csak fokozódni fog az erőszak. Európának hatékonyan kell reagálni erre a problémára, szolidaritással és egy közös megoldással. A következő hozzászóló Jóvejeva asszony egy percben. Naslavljanje tako pomembne problematike, kot je reševanje beguncev in migrantov. Nagyon fontos az, hogy foglalkozzunk a menekültek, migránsok mentésével a földközi tengeren, de még ennél fontosabb az, hogy ne csak beszéljünk, hanem konkrét lépéseket tegyünk a megoldás érdekében. Az állásfoglalás indítvány pont erről szól. Az EU-nak egy jobban koordinált megközdésre, megközelítése van szüksége, egy igazságos, megbízható mechanizmusra a, a szétosztást illetően 2000 15 és 19 között több mint 1900 ember veszítette életét, ez elképesztő. A biztonság kérdéseihez is kapcsolódik mindezzel, nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a szolidaritás jelentőségével, fontos, hogy ez a két dolog kéz a kézben jár. Meg vagyok győződve arról, hogy a tagországok egyesíteni tudják erejüket, és segíteni tudnak azoknak, akik Európában megoldást lalának, és joguk van ehhez, illetve egyidejűleg garantálni tudják az európai polgárok biztonságát. Kazinszki úr egy percben. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, może na początek cytat. Elnök asszony, egy idézettel kezdeném, ismerik ezt az idézetet. Aki egy életet megment, az egész világot megmenti. Tapasztalataimra szeretnék hivatkozni. Én korábban tengerész voltam. Hogyha valaki a tengerben hánykódik, akkor segíteni kell neki. Ez teljesen világos. Ám politikusként, felelős személyként pontosan tudom, hogy a bűnözői szervezetek is figyelik a vitánkat. Azok is figyelik a vitánkat, akik mondjuk a, a Fekete-Afrikában élnek. Én Lengyelország belügyminisztere voltam korábban, és két évvel ezelőtt az, Európa, az Európa Tanács ülésén csak egy épesző hangot hallottam, Marokkó miniszterelnök, belügyminisztere azt mondta, invázióval van dolgunk. Amit itt teszünk, az bátorítja az afrikaiakat, hogy Európába jöjjenek, és ez okozza a tragédiákat. Köszönöm. Köszönöm. Tovább beszélt, mint egy percig. Déli asszony, egy percben kérem, tartsa be az egy percet. Én is meg szeretnék emlékezni a 39 halottra, akik egy Essexben, egy kamionban találták egy ír cég, aki Bulgáriában van bejegyezve, szállította őket. Ez is az véres versengés része, hogy minél olcsóbban szállítsák az árukat, de azt is látjuk, hogy most nem árukat, hanem illegális migránsokat szállítottak. Nagyra értékelem azokat, akik részt vesznek a kutatásban és mentésben, az erkölcs parancsa és a nemzeti törvény is ezt parancsolja. De ami nem nemzetközi törvény, az az, hogy visszaszorítsuk az embereket Líbiába, ahol um, szörnyű feltételek mellett uh, őrzik őket. Meg kell reformálni a Dublini megállapodást, biztonságos csatornákat kell Európába megnyitni, de mindennél fontosabban arra van szükség, hogy uh, ne bombájúzzuk az uh, államokat, és ilyen módon ne üzzük el a lakosaikat. One minute now for Mr. Polchak. Köszönjük, most egy van, Polcsak úr következik paní předsedající všimli jste si kolik kolegů především ze skupiny id. köszönöm elnök asszony az ind ből nagyon sokan már elmentek és nem is várták meg a bizottság nyilatkozatát és ez kellemetlen főleg azért mert nagyon sok ellenvetést még nem említettek. Elfogadhatatlan számomra, hogy milyen sokan halnak meg a világ legveszélyesebb határán, ez Európa szégyene. Másfelől lehetetlenség az, hogy a civil szervezetek taxisofőrként működnek, és a tagállamok és a Frontex helyett lépnek közbe. Ez az egész elfogadhatatlan. És ez más helyzeteket is magával hoz, például a biztonsági kockázatokat. Ezen kívül támogatja a szervezett bűnözést, Mindez abból ered, hogy a kormányok helyett civil szervezetek cselekszenek. Nem szabadna magára hagynunk ezt a térséget. A következő hozzászólónk Majorino úr egy percben. Nagyon meg vagyok döggen, döbbenve itt egy-két felszólalás ha, fényében, amelyet a jobb oldalról hallok. Az emberi életeket meg kell menteni ez úgy tűnik, hogy nem elegendő számukra. Itt azt mondjuk csak, hogy mentsük meg az életeket, és utána lépjünk tovább, és hozzunk létre egy közös európai politikát, amely az újraelosztást biztosítja Olaszországból és más országból. Haladjuk tehát meg a Dublini rendeletet biztosítsunk legális beutazási lehetőséget az Európába. Ez lesz az embercsempészek igazi ellenfele, ez győz, győzi majd le őket, ez segít majd a libiai szörnyű táborok felszám, felszámolásában. Az emberek életére koncentráljunk, és ne játszunk mások életével csak politikai nyerészkedésért. Köszönöm szépen, lezárjuk a Catch the eye a spontán felszólalása körét, megadom a biztosnak, hán biztosnak a szót tessék. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony, igen tisztelt képviselők. A vita elején már elmondtam, hogy az emberek, emberi élet megmentése mindig is a bizottság prioritása volt, és az is marad. Morális kötelezettségünk, és jogi kötelezettségünk is, hogy a tengerementést végrehajtsunk, azokat is kimentsük, akik háború elől vagy konfliktus elől menekülnek. Folytatnunk kell, ugyanakkor egy szélesebb körű stratégia kiépítését, amely a migráció kezelését minden szempont alapján végrehajtja párhuzamosan ezzel. Mm, az irreguláris migráció és az instabilitás kiváltókait is kezelni kell a kiinduló és tranzitországokban. Az embercsempész hálózatok ellen mindenhol fel kell lépni, akik az elkeseredett emberek kiszolgáltatságát használják ki. Ezen felül pedig a gazdasági migráció, és a menekült kérők, harmadik államban rekett menekült kérők legális beutazását is biztosítani kell új csatornákkal. Ez egy új kihívás, de az EU nem adhat erre egyidő választ. Az a célunk, hogy a kiinduló országokkal, a tranzitországokkal és a célországokkal együttműködjünk a nemzetközi szervezetek támogatásával, és a civil szervezetekkel osszuk meg a felelősséget a nemzetközi együttműködés igaz szellemében. Biztos vagyok benne, hogy ezek az elemek az új migrációs és bevándorlási paktumban öltenek majd testet, amelyet Ursula von der Leyen mutat majd be, és amely az Európai Unió válaszadásának új lendületet ad. Köszönöm. And finally, uh, minister... Tuporánymen miniszterasszony a tanács képviseletében parancsoljon. Tisztelt parlamenti képviselők, a finn soros elnökség teljes mértékben tisztában van azzal, hogy mennyire súlyos a humanitárius helyzet és a segítségnyújtás eh, kérdése a Möltöközi tenger térségén dolgozunk egy eh, stabilabb megoldás eh, kidolgozásán az összes érintette. Nagyon fontos, hogy a beláthatóság legyen az egyik jellemző ennek a folyamatnak, és hatékony és menedé, hatékony menedékjog és visszatérítési folyamatok valósuljanak meg. Nagyon fontos, hogy gyorsan reagáljunk. Egy olyan megoldásra van szükségünk, amely minden aspektust lefed. Az EU és a bevándorlók sem érdemlik meg azt, hogy megoldatlanul maradjon ez a helyzet. Egyértelműen ki kell, hogy mondjam, meg kell mentenünk embereket, emberekről, emberi életekről van szó, egyénekről. Ezzel párhuzamosan folytatjuk a munkát a közös európai menedékjogi rendszer reformján, azért, hogy a jövőben egy tartós megoldást találjunk. Bízok abban, hogy erőfeszítéseinknek köszönhetően fontos lépést tehetünk a cél elérése érdekében. Köszönöm szépen a vitát, köszönöm a Libe elnökének is az eddigi munkáját. Köszönöm Tuppuráinen asszony. Négy állásfoglalási indítványról fogunk majd holnap szavazni. Áttérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a Tanács és Bizottság nyilatkozatai, a csatlakozási tárgyalások megnyitása Észak-Macedóniával és Albániával. Mielőtt elkezdjük a vitát, szeretném felhívni a figyelmét arra, hogyha a standard regisztrációt az új rendszert használhatják a kékkártyás kérdések feltételéhez, ezt elektronikus is lehet használni, és szavazókártyákkal, és a spontán felszólalások esetében is megtették ugyanezt, talán ne hagyják ezt az ülés végére, hanem a vita során bármikor ezt jelezhetik. Tehát ha mindenki elkészült, akkor még egyszer üdvözlöm, elnök asszony, parancsoljon! Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Ahogy az mindenki számára ismert, Észak-Macedónia és Albánia csatlakozása az európai úthoz már régóta viták keresztüzében áll a tanácsban. És azt is tudom, hogy azzal is tisztában vannak, hogy a tanács mostanáig nem volt képes megállapodásra jutni a bizottságnak azon ajánlásával kapcsolatban, amelyben az szerepel, hogy meg kellene nyitni a csatlakozási tárgyalásokat ezzel a két országgal. Mindeközben Mind a két ország nagyon keményen dolgozott, és haladt előre a reformok útján. A júniusban elfogadott tanácsi következtetések azt kérik tőlünk, hogy egyértelmű és jelentős előrelépéseket tegyünk legkésőbb októberben. Az általános ügyek tanácsának elnökeként el kell, hogy mondjam, hogy nekem mélységes csalódást okozott az, hogy nem sikerült